στις 22 Τετάρτου 2010. Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της 22 Τετάρτου 2010 Megkapták eh, a eh, tisztelt képviselő társaim eh, a napirendet, nincs senkinek kifogása, akkor jóvá hagytuk a napirendet. Két közleményem van, két közlendőm. Mindenek előtt szeretném tájékoztatni a kollégákat arról, hogy a mai ülés alatt itt a teremben több technikus van jelen, speciális berendezéssel, és filmre veszik a szavazást, filmre veszik a mai parlamenti ülést, pedig egy speciális panoráma filmet, ilyen 300 fokos filmet fognak készíteni a parlament működéséről. Ezt a filmet majd az állandó kiállításon lehet megtekinteni, amely az új látogató központban kerül majd bemutatásra Brüsszelben a parlament munkájáról biztosítottak engem arról, hogy nagyon diszkréten dolgoznak a filmesek, és semmiképpen nem fogják zavarni a munkánkat. Köszönöm szépen a megértésüket. A második közlendőmre térnék rá. A néppárti frakciótól két kérés érkezett a parlamenti bizottságokba történő e, kinevezésekről, vagy delegálásokról. Ezt fel fogjuk venni az ülés jegyzőkönyvébe. Hogyha továbbra sincs senkinek kifogása vagy megjegyzése, akkor a néppárti javaslatokat elfogadottnak tekintem. Tisztelt kollégák! A frakciókkal egyetértve a következő módosításokat szeretném bejelenteni a rendünkkel kapcsolatban. Ma, azaz szerdán az első közös vitát fogjuk letartani, lefolytatni a Vigo úr két jelentéséről, a parlament összetételére vonatkozó jelentéséről. Ez lesz tehát az első napi rendi pont. Második, egy új pontot vettünk fel a napirendre, tanács és a bizottság nyilatkozata, az állam és kormányfők május 7-i, tehát az euróövezett állam és kormányfőinek május 7-i ülése előkészítéséről. Itt nem lesz állásfoglalás, és ez lesz a második napi rendi pontunk. Frakcióvezetők kapnak szót, és nem lesz spontán hozzászólás, az a sketch the eye. A tanács és a bizottság nyilatkozata az elektromos járművek szabványosításáról megváltozott a cím ennek a napirendi pontnak, és elektromos járművekre vonatkozó tanács és bizottsági nyilatkozatként szerepel most már. A Pródi jelentést, amit a mai napirendre tűztünk, rövid ismertetővel áttettük a holnapi szavazásra. Néhány változás a holnapi napi rendünket is érinti. A Moreira jelentéssel kapcsolatos szavazást, amelynek tárgya az Európai Parlament és a Tanács határozata Ukrajnának nyújtandó makro eh, pénzügyi támogatásról, átkerül a májusi második plenáris ülésre. Eh, második bejelenteni valóm. A bizottság eh, rendelet tervezetére vonatkozó, állásfoglalási indítványra vonatkozó szavazást, e, ennek egyébként a tárgya átviteli rendszerirányítók közötti ellentételezések és átviteli díjak közös szabályozása. Tehát ezt töröljük a napirendről, ezt a pontot. Kérdezem, hogy van-e valakinek megjegyzése ehhez? Ha nincsen, akkor ezeket a módosításokat elfogadottnak tekintem és a módosításokkal fogadtuk el a napi rendet. Tisztelt kollégák, még egy módosítási javaslatot szeretnék bejelenteni a mai szavazással kapcsolatban. Tegnap Buzek elnök úr és Zapatero miniszterelnök úr tanácskoztak, és megegyeztek abban, hogy párbeszédet kell megkezdeni a legmagasabb intézményi szinten a tanács módosításával kapcsolatos néhány eljárási kérdésről, és azonnal el kell kezdeni ezt az eljárást. Ezért az azt javasolja, hogy ezt a napirendi pontot is tegyük át a következő ülésszakra. Kíván ehhez valaki hozzászólni? Látok néhány kezet a magasban. Lenne van, hogyha vannak észrevételek, akkor megnyitom most az eljárást, tehát egy a javaslat mellett, egy pedig ellene. Tehát ki szeretne a javaslat mellett szólni? Sulc úr. Elnök úr, Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, elnök úr. Elnök úr, Buzek és Zapatero-rak eh, tanácskozásáról, találkozáról én is hallottam, és eh, gondolom, hogy a tanács eh, mentesítésével kapcsolatban a köztünk és a tanács közötti ellentmondások annyira érzékeny természetűek, hogy egy további megbeszélésnek minden bizonyal van értelme. Amit ma itt döntünk, tehát a tanácssal kapcsolatos a mentesítési vita elhalasztása messzire mutató következményekkel jár. Mi ezt megvitattuk, és azt mondtuk, hogy ha van lesélye annak, hogy a parlament által feltétett kérdésekre választ kapjunk, akkor meg kell ragadni ezt az alkalmat. És tegyünk egy ajánlatot a tanács, tanács felé, egy bizalomépítő javaslatot a mentesítések kapcsolatban, ezt jónak tartjuk, és ezért elfogadjuk az ön javaslatát. Kíván valaki a javaslat ellen érvelni? Stász úr. Köszönöm, elnök úr, kollégák. Schulz úr szavaira nagyon figyeltem. Én a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság alelnöke vagyok, és jelen voltam többi kollégával együtt a tanácsal folytatott informális tárgyalásokon. A jelentés, amelyet eh, el akarunk halasztani, többséget kapott, 27 eh, igennel és nulla nemmel, azaz teljesen egységesen megszavaztuk ezt a jelentést. Informális tárgyalást folytattunk a tanácssal a megegyezés érdekében, és a tanács folyamatosan eh, ellen elutasította a, a részvételt. És most én azt javaslom, hogy a tanács csak kapcsolatban biztosítani kell, hogy minden dokumentum, amit mi kérünk, azt azonnal adja át nekünk a tanács. Egy második problémánk is van jogalkotással. Saját belső van, és a költségvetési rendeletben egyértelműen szerepel az, hogy az 1 plusz 1 év, tehát mondjuk a 2008-as költségvetési év esetében 2010 május 1 kellene a mentesítést megadni. Most a következő plenáris ülés május 17-én lesz, és hogyha most nem szavazunk, akkor a saját költségvetési rendeletünket sértjük meg, ami egy nagyon rossz irányításra utaló jel lenne. Köszönöm. A rapportőr is szót kért. Csárnicki úr önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlamentben haló szokásoknak megfelelően szeretnék feltenni még egy kérdést, ugyanis egy nagyon fontos ügyről van szó. A következőt engedjék meg, hogy ehhez hozzátegyem. Emlékszünk valamennyien arra, hogy a parlament ebben a jogalkotási ciklusban tavaly novemberben már tulajdonképpen a mentesítést, a tanács mentesítését megadtam. A tanács nem jó dokumentumokat adott át a parlamentnek és meggyőződve arról, hogy olyan dokumentumot kaptunk meg a tanástól, amelyek nem teljesen korrektek, és Eh, nyilvánvalóan a kompromisszumra törekszünk, én is arra vagyok ismert, hogy nagyon kompromisszum kész vagyok, ezért szeretnék a tanácsnak még egy esélyt adni. Ez az utolsó esély valószínűleg, amit megadhatunk a tanácsnak, de a, eh, hogyha a tanács elkészíti a valóban szabályos, jó eh, dokumentumokat, Hogyha ez nem történik meg, akkor nem tudjuk az ellenőrzési jogainkat gyakorolni. Néhány hetet át adhatunk még a tanácsnak, amennyi idő alatt elkészít és nekünk átadja a szükséges dokumentumokat. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Rendben van. Ki támogatja tehát az elnökség azon javaslatát, hogy elhalasszuk ezt a szavazást, tehát ki ellenzi a javaslatot, tartózkodás, Elfogadtuk tehát az elnökség javaslatát. Mehetünk tovább, rátérhetünk a szavazásra. Először is um, José Manuel García Margallo y Marfil úr jelentése. Név szerint szavazunk hozzáadott adott területén történő adminisztratív együttműködés csalás elleni küzdelem. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tehát lezártam a szavazást, elfogadtuk. Gratulálunk a raportőrnek. A következő jelentés szerzője David Káza, a jelentés tárgya számlálási szabályok közös áfa rendszerrel kapcsolatban. Szavazhatunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Harmadik jelentés, Speroni úr jelentése. Randors úr képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó kérelem az, amiről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. A következő Csárnicki jelentés az Európai Unió általános költségvetése 2008 bíróság ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Csarnicki úr következő jelentése a számbevőszék mentesítéséről ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Csarnicki úr jelentése az ombudsman mentesítéséről mellette ellene tartózkodás, jól elfogadtuk. Csarnicki úr jelentése az európai eh, adatvédelmi biztosíró mentesítése mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Gratulálunk a raportőnek. Mathieu úr eh, jelentése a következő a e, fordítói központ mentesítése 2008-as év, e, és név szerint szavazunk, megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Matyő asszony jelentése, egy újabb mentesítési jelentés, a CEDEFOP mentesítése. 2008 név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. Matyi asszony jelentése egy újabb mentesítésről, a halászati ügynökség mentesítése ki van mellette, Elektronikusan szavaztunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő Matyi asszony jelentése, egy újabb mentesítés az ügynökség, újabb ügy, európai ügynökségről, újjáépítési ügynökségről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő Matyi asszony újabb jelentése az Európai Légbiztonsági Ügynökségről mentesítéséről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a jelentést. És a következő Matyi asszony újabb jelentése az Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központról. Megnyitom a szavazást, szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk, elfogadtuk. Következő Matthiasson jelentése az Európai Vegyi Termék eh, Ügynökség mentesítéséről. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Következő Matthiasson jelentése a Kör Európai Környezetvédelmi Ügynökség mentesítéséről. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő Matyőszöny jelentése az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség eh, mentesítéséről. Népszerint eh, szavazunk. Van egy eh, korrigendum is, még a jelentés olasz változ, nyelvi változatával kapcsolatban. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk a jelentést. A következő Matthias Szenye eh, jelentése, hát egy újabb eh, mentesítés, eh, mégpedig az Európai Kábítószer ellenes megfigyelő központról. Megintem a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő. Matthiasson jelentése az Európai eh, Gyógyszerügynökség eh, mentesítéséről. Megítom a szavazást, lezárom a szavazást. elfogadtuk a jelentést. Következő Matyészön jelentése az Európai eh, Tengerbiztonsági Ügynökség mentesítéséről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Matyi Összöny jelentése az európai információ biztonsági vagy adatbiztonsági ügynökségről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Következő. Matyesszony jelentése az Európai eh, Ügynökség 2008-as mentesítéséről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Következő. Matyesszony eh, jelentése az eh, Európai továbbképzési alapítvány mentesítéséről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Következő Matyélszeny jelentése az Európai eh, Munka Biztonsági Ügynökségről. Megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Következő Matthewson jelentése az eh, Euratom mentesítéséről név szerinti szavazás. Szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Következő Matthewson jelentése az európai eh, élet és munkakörülmények eh, javításával foglalkozó alapítványmentesítéséről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Következő Matyőszöny jelentése a Eurojust eh, mentesítéséről. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Következő Matyiasszony jelentése az Európai Alapjogi Ügynökség mentesítéséről. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk a jelentést. Következő Matyiasszony jelentése a Frontex mentesítéséről. Név szerint szavazunk. Szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Következő Matyőszöny jelentése, egy újabb mentesítés, mégpedig a GNSS e felügyeletéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Következő Matthiasson jelentése az eh, ITER, valamint a fúziós energia foglalkozó vállalkozás mentesítéséről. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Következő Matthiasen jelentése. A eh, Cezár közös vállalkozásról. Szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a rapportőrnek, a jelentéstevőnek. A napirendünkön Simpson úr jelentése a következő hordozható nyomástartó berendezésekről szól ez a jelentés. Hatvanhatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kettes blokkról nem szavazunk, ez okafogyott. Ki támogatja a módosítással a javaslatot, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. És név szerint szavazunk. Én azt mondtam, valami probléma volt a fordítással, hogy a kettes blokkról nem szavazunk, úgyhogy kérem, ezt vegyék figyelembe. Nyomon akarjuk követni, hogy mi történik a hazámban. Tehát a kettes blokkat átugorjuk, és a módosított javaslat mellett szavazunk ki, támogatja. Remek, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Név szerinti szavazásra szavazunk az egész jogalkotás indítványról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a raportőrnek. Következő pont a napirendünkön Leichtfried úr jelentése a légi közlekedés védelmi díjakról. A bizottsági vasatérő szabadunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő, a 46-ost ellenőrizzük elektronikusan, 46-osról elektronikusan szavazunk. Lezártam a szavazást. elfogadtuk. 44-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elvetettük, elutasítottuk. 45-ös módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig szavazunk az egész indítványról ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Név szerinti szavazással szavazunk az állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és gratulálunk a reportőrnek. A napi rendében a Simpson jelentés következik a transeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatások. 1-es és 2-es szakbizottsági módosítás mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Most gépel szavazunk a há hármas módosításról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. a módosított rendeletről szavazunk, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig az elesfogla, jogi elesfoglalási tervezetről fogunk szavazni gépen, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. El, elfogadtuk, úgyhogy gratulálok a jelentéstevőnek. Következik a Kirillov jelentés. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések bizonyos követelmények és pénzgazdálkodásról kapcsolatos bizonyos rendelkezések egyszerűsítése tekintetében. Mellette? Ellene? Tartózkodok, elfogadtuk. 19-es Géppel szavazunk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 21-es módosítás mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk. 22-es módosítás. Név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 23-as módosításról szavazunk, név szerint, képpel, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as módosítás, géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas módosítás mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most a módosított javaslatról szavazunk mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most szavazunk a jogalkotási állásfogás tervezetről. Géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. A napirend értelmében most egy állásfoglalásra irányuló indítványról szavazunk. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárása gyakorolt hatásai címmel az egyes módosítást visszavonták. Elnézést kér az elnök. Úgy látom az egyik kolléga szót kér. Igen. Szeretném elmagyarázni, hogy miért vonták vissza ezt a módosítást. Azért tettük ezt, mert meggyőződésünk, hogy az elnökök értekezlete a továbbiakban is foglalkozik majd ezzel a kérdéssel, és mindenképpen figyelembe veszik majd a módosításunkat. Arra kérjük a bizottságot, hogy a rendelkezéseket vizsgálja meg. Az Európai Unió és Ciprus közötti kapcsolatokra gondolunk különös tekintettel. Akkor szavazzunk. Egyes bekezdés. Négyes, kilences szakaszok mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük gépi úton, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig az állásfoglalása irányindítványról szavazunk, a teljesről mellette? Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. A rend értelmében a szájér jelentés következik, a jogalkotási felhatalmazás hatásköre a címe egyes módosítás mellette. Ellenem tartózkodók, elfogadtuk. Kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hatos mellette, elnézést kér az elnök, ez okafogyottá vált. És okafogyottá vált az eredeti szöveg, és hármas módosítás következik mellette ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Négyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Ötös módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Most a módosított jelentésről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Úgy látom, a szocialista frakció egy kicsit lassabban emeli föl a kezét, úgyhogy az utolsó szavazást megismételjük mellette, ellene. Az elnök angolul is megismétli, mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk a jelentést, úgyhogy mindenképpen gratulálnunk kell a jelentéstevőnek. A rend értelmében a Van Dalen jelentés következik. Javaslatok és stratégiai célkütőzések az Európai Unió tengeri szállítási politikájának vonatkozásában a 2018-ig terjedő időszakra. Ötös módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. Hatos módosítás mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Hetes módosítás mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Kilences módosítás mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Kettes módosítás mellette. Ellene tartózkodok, elutasítottuk. Két részben szavazunk a nyolcas bekezdésről. Első rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 11-es módosítás mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 3-as módosítás, mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Tízes módosítás mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. Négyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. Egyes módosítás. Erről gépi szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 30-as bekezdés eredeti szövege mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 12-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 13-as módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Végső szavazás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a trüppel jelentés témánk az Európának a fejlesztés következő szakasza. Egy módosítás van, az egyes módosítás mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Így aztán az eredeti szöveg okafogyottá vált. Következő, következik a Polsze jelentés. 2006-2010-es időszakra szóló állatjóléti cselekvési tev értékelése és elemzése. 9-es bekezdésről három részben szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész, erről gépi szavazunk elektromosan, elektronikusan, megnyitom a szavazást. Óriás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as bekezdés. Két részben szavazunk róla. Első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 19-es bekezdés, erről is két részben szavazunk. Első rész, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. Szép perelomló bekezdés, két részben szavazunk róla. Mit ellenőrizzünk? A C preambuló bekezdésről szavazunk, két részben, első rész mellette, mell- ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Lezáró szavazás, végső szavazás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Gratulálunk! A rend értelmében következik a Löfol jelentés Uniós mezőgazdaság és éghajlatváltozás címe. Hetes bekezdés. Gépi szavazással szavazunk erről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 18-as bekezdésről szavazunk két részben. Mind a két részről gépi úton szavazunk. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. A második részről megnyitottam a szavazást, lezárom a szavazást. A második részt elfogadtuk. 20-as bekezdés. Két részben szavazunk róla. Mind a két részről név szerint első rész, megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész. Megnyitom a szavazást. Peres Fogorias. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es bekezdés, három részben szavazunk rész, erről, mind a három részről név szerint első rész, megnyitom a szavazást. Peres Fogorias. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Igen, elfogadtuk. Második részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Peres Fugorias. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os bekezdés. Név szerinti szavazást. Megnyitom a szavazást. Πέρας οφορίας. Απορρίπτεται. Elutasítottuk. Hármas bekezdés, népszerinti szavazás. Peres Soforias. Lezárom a szavazást. Εγκρίνεται. Τελική ψήφος επί του ψηφίσματος. Ποιοι είναι... Λεζαρό szavazást. Mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadok, gratulálunk. Löfoll Η διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης του κυρίου Ντόρφμαν σχετικά με την γεωργία. Most a Dorfman jelentés következik. <laughs> Gazdálkodása hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken állapotfermelés. Ötödik bekezdésről szavazunk két részben, első rész mellett. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene tartózkodók, Ellenőrizzük ezt elektronikusan, az ötös bekezdés második részéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos bekezdés. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk teljes szövegről szavazunk. Kívánják, hogy a hatost is ellenőrizzük? Jól van. Akkor a hatos bekezdést ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Óriás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most következik akkor a zárószavazás mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik Aldel Castillo Vera jelentés, új digitális menetrend Európa számára 2015.eu. E Ez a címe. 14-es bekezdés első részéről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. ellenőrizzük. Remek, akkor ezt most géppel ellenőrizzük. Három elektronikus ellenőrzést fogadok el, eddig igazam volt, úgyhogy utána már nem lehet. Második részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Igazuk volt. Τελική ψήφος. Ποιοι Zárószavazás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Gratulálunk Delkaszti asszonynak. Most a Liberácki jelentés következik. A 2008-as mentesítésről az UE általános költségvetésével kapcsolatban hármas szekció, hármas szakasz. Ο úrnak adom meg a szót, Nem vagyok én bár liberadzki úr, de egy technikai pontosítást szeretnék tenni a 248-as bekezdésben a atomerőmű 1-től 4-ig terjedő tömbjéről legyen szó. Ez volna a kiegészítés. Εξεταστούν όλες αυτές οι παρατηρήσεις για την ακρίβειά τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λιμπεράσκη... Ezt természetesen figyelembe veszük majd. Liberácki úr, szeretne hozzászólni, vagy nem? Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! köszönöm a kollégáknak, akik hozzászóltak és hozzájárultak a vitához. Nagyon örültem, hogy a tanács jelen volt a mentesítési folyamatnál, hiszen ez a rész nem csak az EU intézményekkel, hanem a, tan, a tagállamokkal is foglalkozik. És a célom az volt, hogy hiba rátákat csökkentsük, hogy kiemeljem a problémákat, és az infor és a számvevőszéktől és a bizottságtól származó információkat közelítsem egymáshoz, és így lehetővé váljon a jövőben az, hogy az igazi probléma területeket eh, nevesítsük a kiadások során. A Lisszaboni szerződés elfogadásra került, ezért eh, eljött az ideje annak, hogy áttekintsük a mentesítési folyamatot. A jelentésemben magas szintű vitára teszek javaslatot, mely vitában a tagállamok is részt vesznek, akik végső soron a kiadások 80%-ának igazgatásáért felelnek. Bár jelentésem a 2008-as év mentesítésével foglalkozik, de sok olyan kérdéssel foglalkozik, amelyek ma is nagyon aktuálisak. Minnyáján biztosítani szeretnék, hogy Görögország meghaladhassa a múlt problémáját. Ez a szakasz nagy figyelmet keltett. Biztosítani kell, hogy a csatlakozás előtti alapokat hatékonyan lehessen felhasználni, és nem akarjuk megváltoztatni az EU viszonyát ezzel az országgal. Ezek a módosítások nagyon fontosak, eszenciálisak. A jelenlegi pénzügyi nehézségek azt jelentik, hogy minden országra nagy teherre terhelődik, és így a strukturális és a kohéziós alapokra is. Nagy várakozással nézek a bizottsággal és a számbevőszékkel való együttműködésre, és remélem, hogy jelentésemet tökéletesíteni lehet, és természetesen tájékoztatom a tisztelt házat az elkövetkező hónapok végrehajtásáról, végrehajtási munkásáról. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Liberácki úr, akkor most térjünk át a szavazásra. Kezdjük a bizottság eh, részében, eh, mégpedig név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a második döntésünk. Az Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Harmadik döntésünk versenyképesség és innovációs ügynökség mellette, ellenem tartózkodók elfogadtuk. Negyedik döntésünk egészségügyi fogyasztói védelmi ügynökség mellette, ellenem tartózkodók elfogadtuk. Ötödik döntésünk transeurópai közlekedési Állózatok ügynöksége mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Most az ellenesfoglalás tervezetről szavazunk. 17-es módosítás mellette. Ellene tartózkodott elutasítottuk. 18-as módosítás mellette. A 18-asról szavazunk, elnézést kérek de két részben kell erről szavazunk. Első rész, 18-as első része, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Második rész, 18-as második része mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Hatos módosítás, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 19-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 12-es módosítás mellette ellene tehát ha senki nem emeli fel a kezét 12-esről szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk.

Három részben szavazunk róla. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Harmadik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 20-as módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 21-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Kettes módosítás mellette, elnézést kér az elnök, elektronikus úton kell erről szavaznunk, tehát népszerinti szavazás a kettes módosításról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosítás. Szintén népszerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Απορρίπτεται. Elutasítottuk. 22-es módosítás következik. Mellette. Ellenem. Tartózkodott. Elutasítottuk. Négyes módosítás. Mellette. Ö, név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös módosítás mellette. ellenem Tartózkodók elutasítottuk. 116-os bekezdés, két részbe szavazunk róla első rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük elektronikusan, az egyes módosításról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Εγκρίνεται. Tropológia 16. 16-os módosítás mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 7-es módosítás. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Pérez Soforias. Lezárom a szavazást. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Elfogadtuk. 8-as módosítás. Szintén név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Peres Fuforias. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as módosítás mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 9-es és 14-es módosításról szavazunk, meg név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es módosítás, két részben szavazunk róla. A szóbeli módosítással egyes első rész mellette? Ellene? tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 10-es, 15-ös módosításokról szavazunk, név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt a két módosítást. Záró szavazás következik az állásfoglalásról mellette. Ellene. Elnézést kér az elnök, név szerinti szavazással kell erről szavaznunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek, Liberácki úrnak. A következő jelentés, amiről szavazunk, Ajala Sender asszony jelentése, az um, Európai Fejlesztési uh, Alap 7-8-9-10. Uh, Ki támogatja? Ki ellenzi? tartózkodás, elfogadtuk. És most szavazunk a e, módosításokról. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes módosítóról okafogyottá vált, nem szavazunk. Végszavazás az állásfogásról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és gratulálunk a raportőrnek. A következő pontunk Szász úr jelentése, ez pedig az Európai Unió és az Európai Parlament általános költségvetése első rész. Szavazunk a módosításokról, négyes ellet, mellette ellene Bocsánat, bocsánat, hibát követtem el, mondja az elnök. Név szerint kell szavaznunk az egészről, tehát megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most jönnek a módosítók az állásfoglalással kapcsolatban. E, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk a 4-est és a 37-est. Következő 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatosról két részben szavazunk, mind a kettőről név szerint. Öné a szó. Elnök úr, kedves kollégák, a, ezen módosító első részéhez egy szóbeli módosítót szeretnék hozzáigazítani, effective corporate governance system due attention must be paid to the role of management takes the view that directors general directors head of units should be selected on the basis of merit that is the original text and here we wish to add és itt hozzá szeretnénk tenni még kiegészítőképpen a merit mellé, hogy figyelembe vénve az egyenlő esélyeket és a földrajzi egyensúlyt. Tehát a merit az érdem mellé az egyenlő esélyek és a földrajzi egyensúlyt illesztenénk be. Név szerint szavazunk az hetes, hatos módosító első részéről együtt a szóbeli módosító indítványjal. Az elnök ismét elnézést kér, hogyha kifogás van a szóbeli módosítással szemben, ugye álltak fel kollégák, de nem elegen, nem elég, tehát átment a szóbeli módosítás, és szavazhatunk. Nyugodtan maradhatnak állva is, aki akar, de szavazunk az hatos módosító első részéről, név szerint szavazunk együtt a szóbeli módosítása mellette. Elektronikus szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, név szerint szavazunk. Szavazhatnak. Csak tisztázni szeretném most a hatos módosítót a szóbeli módosítással együtt szavaztuk meg, vagy a szóbeli módosítás nélkül? Hát ez szerintem teljesen egyértelmű volt. A szóbeli módosítóval együtt szavaztuk meg. Tehát elfogadtuk az első részt a szóbeli módosítóval együtt. Kedves kollégák! Kedves kollégák! Felszólítottam a képviselőket, a 40 képviselőt, hogy álljon fel, és ennek van egy idején. Nem álltak fel 40-en. Volt, aki felállt, leült, felállt megint. Nagyon sajnálom, de az elnöknek meg kell hozni az idevágó döntést. Ennek ellenére, hogyha félreértés volt, és hogyha ez elfogadható, akkor még egyszer elmondom, hogy az egyes részről a szóbeli kiegészítéssel szavazunk, és megnyitom most a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. The vote is closed. Lezárom most a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. Következő a tízes, nem javítja magát az elnök. Hetes, hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Következő a nyolcas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. A 9-es és a 38-as a következő mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 31-es két részben szavazunk, mind a kettőről név szerint szavazunk elektronikusan. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 10-esről és a 42-esről nem kell szavaznunk. 32-es következik, és megint név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást, és elutasítottuk. Következő a 40-es. Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő a 12-es, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következő a 43-as, ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. Következő 14-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as és 39-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. A következő 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette de megint hibát követtem el, de remélem, hogy ez volt a mai nap az utolsó hibám. A 16-osról elektronikusan kell szavaznunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most jön a 17-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es, két részben szavazunk, mind a kettőről név szerint. Elektronikus szavazást megnyitom első részről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második részről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következő 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 25-ös mellette név szerint szavazunk elnézést. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következő az egyes. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Az eredeti szöveg, a 86. bekezdés eredeti szövege, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következő 34-es, 41-es, géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 3-as mellette, ellene, Még egyszer hármasról mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következik a 36-os eh, gépi szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. És zár szavazás. Gépi úton szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Gratulálok. Következő jelentés, amiről szavazunk, Csárnecki úr jelentése, de azt eldöntöttük, hogy erről most nem fogunk dönteni. A hatodik rész következik tehát ebből az EGSB, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságra vonatkozó rész. Az egészről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglás tervezetről egyes módosítás mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Zárszavazás az állásfoglalásról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Csarnecki úr jelentése, hetedik rész, régiók bizottsága, szavazunk a mentesítési határozatról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most szavazunk az állásfogás területről egyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Végszavazás az egész állásfogásról mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Következő Matyi asszony jelentése ismét egy eh, mentesítés, eh, az ügynökségek eh, teljesítménye, pénzügyi irányítása, ellenőrzése. Név szerint szavazunk az állásfoglalás szervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk. Következő Matyi asszony jelentése az Europol mentesítéséről gépi úton szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazunk tehát a határozatról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gépi úton szavazunk az állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk. Matyi asszonynak. Napirendünkön Szalafránk asszony jelentés, ö, úrnak a jelentése a következő. Latin Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia. Hetes módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 8-as, 20, 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Jálasszony. Sí, presidente. Eh, Elnök úr, azt hiszem, hogy az EGSB mentesítéséről nem szavaztunk. Lehet, hogy tévedek, de mintha átugrottuk volna, és rögtön a régiók bizottságáról szavaztunk volna. Επαναλαμβάνω, tropológia 20. Megismétlem, tehát a 20-as módosítóról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő 8-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kérem a szocialista frakció tagjait, hogy emeljék fel a kezüket a szavazáskor. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as bekezdés eredeti mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes. Mellette. Nem. Tizenegyes a kilences es bekezdés, a tizenegyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. az eredeti szövegről nem kell szavaznunk. 24-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 13-as mell- Gépi úton szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 25-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 15 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 24-es bekezés két részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk eredeti szövege a 34. bekezdésnek, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikusan ellenőrizzük ezt a 34-es bekezdést, megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Második győzelmemet konstatálom, ugye az elnök. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29-es két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás Elutasítottuk. 48-as bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30-as név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es, megint elektronikus úton szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 32-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Következőről nem kell szavazni. 55-ös eredeti szövegről nem kell. 56-osról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 4-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 58-as bekezdés, eredeti szövegéről szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ez végszavazás az állásfoglásról mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálunk Szalafránka úrnak! Kedves kollégák, egy egész Strasburgi hetet kell most behoznunk egyetlen nap Brüsszelben. Mindenkinek megköszönöm a türelmet. A rend értelmében három állásfogás indítványról kell szavaznunk. EU-Kanada csúcs témában 2010. május 5-én került erre sor. Hetes módosítás mellette ellene tartózkodók Véleményem szerint ezt visszautasítottak, visszautasítottuk, de ellenőrizzük ezt. Hetes módosításról szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor a kettes részről, két részbe, vagy kettes módosításról két részbe szavazzunk, e, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Második részről szavazzunk, mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. Nyolcas modisításról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 9-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Mi a Tízesről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Απορρίπτεται. Elutasítottuk. Hármas módosítás, két részben. Első rész, mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene tartózkodó elutasítottuk. 11-es, ez okafogyottá vált. Most pedig a hatos bekezdés két részben következik. Első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötödik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második módosítás két részben első rész mellette. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezt ellenőrizni kell, kettes módosítás, tehát a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kettes rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig zárószavazás következik. Erről mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. És a többi javaslat tehát okafogyottá válik. Most pedig átérjünk a swift kapcsolatos állásfoglalás indítványokra. A napirend értelmében az ötös módosítás következik. Mellette kiszavaz ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Albrecht úr szót kért, parancsoljon a nyolcas módosítással kapcsolatban. Csak azt, arról szerettem volna tájékoztatni önöket, hogy az itt szereplő módosító indítvány, amely a GUE és az zöldek részéről a 8-asra vonatkozik, ugyanaz a megfogalmazás, mint a 2009. szeptemberi állásfoglalásban tehát szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy ugyanarról az álláspontról van szó, és éppen ezért nem hiszem, hogy szükség volna megváltoztatni ezt a swift kapcsolatos tárgyalások előtt. Köszönöm. Köszönöm. Albrecht úr, most akkor a nyolcas módosításról szavazunk. Az előadókért szót parancsoljon. Szeretném tájékoztatni a kollégákat arról, hogy az álláspontunk beépült az állásfoglalásba, tehát felesleges ez a javasolt módosítás. Igen, nem, nem fogunk erről vitát tartani. Nem, sajnálom, mondja az elnök. Nézzék, most megpróbálok nagyvonalú lenni. 10 másodpercet tudok biztosítani. Parancsoljon! Tisztelt kollégák, azt hiszem, hogy szeretném, hogyha a kollégák nem szakítanának félbe a szélsőjobb részéről. Azt hiszem, hogy önök is szeretnének tájékoztatást kapni erről a kérdésről. Itt ugyanis arról van szó, hogy továbbítsuk-e az adatokat, a személyes adatokat az USA-ba, vagy sem. Erről van szó a nyolcas as módosításban, ez ennek a tárgya, ezt megvitattuk, hogy ellenezzük vagy sem, de erről van itt most szó. nyolcas as módosítás mellette kiszavaz, ellene tartózkodás, elutasítottuk. kilences es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Tízes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig az állásfoglás indítványról szavazunk, mellette kiszavaz. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tisztelt kollégák, még két szavazás van hátra, úgyhogy térjünk át ezekre. A napirend értelmében most a következő állásfoglalási indítványok következnek az utas nyilvántartási adatállományokkal kapcsolatos állásfoglalási indítványok a 15-ös módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhatos mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 20 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizennégyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhetes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizennyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Elfogadtuk. Most pedig a zárószavazás mellette ki van, ellene ki szavaz, tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálok! Most pedig az utolsó állásfoglalás indítvány következik. Négy javaslatról van itt szó, négy indítványról, melynek tárgya cianidos bányászati technológiák alkalmazásának tilalma. Hármas név szerinti szavazás következik. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Egyes név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elutasítottuk. Következik a kettes, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A négyes következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. És most a záró szavazás következik. Név szerint szavazunk ismét. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És ezt elfogadtuk, tehát gratulálok, mondja az elnök, tisztelt kollégák, köszönöm szépen.